Good afternoon, dear Üdvözlöm a kollégákat! Örülök, hogy újra találkozunk. Kezdjük el a mai ülést. Először is el kéne fogadnunk a napi rendet. Elfogadottnak tekintem, ha nincs megjegyzés. Elnök közleményei. Az első, amit el kell mondanom, hogy minden nyelv-en és nyelvről van tolmásolás, kivéve a máltai, finn és horvát nyelveket. Második bejelenteni való. A Bécsi utunkról szóló jelentés, ugye májusban volt ez az út, az Employer Bizottság jelentését elolvashatják az ülésünk dossziéjában a többi jelentés között harmadik mondatom. A work-life balance témában, azt a jelentés tevő ö, szövegében, Strasbourgban volt szeptemberben egyből a plenáris után egy komoly konstruktív egyeztetés, és ö, ugyan távol voltak egymástól az álláspontok eredetileg, de ö, a felek arra törekszenek, hogy kompromisszumot kössenek, mert ez több millió európai polgár életminőségét javíthatja, tehát elkötelezettek a kompromisszum megtalálása mellett. A következő háromoldalú egyeztetés október 8-án lesz a témában, tehát work-life balance-ről beszéltünk. Negyedik pont, az előző üléseink jegyzőkönyveinek elfogadása, szeptember 6-án, volt ez az ülés, aminek a jegyzőkönyvét, ha akarják, akkor most még módosítathatják, és ha nem, akkor pedig akkor átérhetünk az első érdemi napirendi pontra, de sajnos még várnunk kell néhány percet, mert az előadó nem érkezett meg, Jungerius asszony. Kérem a kollégák türelmét. Thank you.

So, we'll continue. Um... Na, folytatjuk. A jelentés, vagy véleménytervezettel az Európai Parlament és Tanács közös rendelettervezete a fejlesztési alap, a szociális, a kohéziós alapok, a halászati, tengerészeti alapok, a migrációs alapok, a belső biztonsági alap határvédelmi alapok vonatkozásában. Megadom a szót Jungerius asszonynak. Parancsoljam. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megvártak. Én most éppen teszteltem az épületet olyan szempontból, hogy a fogyatékkal élők hogyan e, tudnak innen-oda eljutni. Valahogy elvergődtem idáig. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam, hogy elmondhatom, hogy mit gondolok ez, erről a közös szövegrendelettervezetről. Szerintem elfogadott nálunk, hogy amikor az európai szolidaritásról beszélünk, én magam is használom gyakran a szót, akkor, és ez logikus, hogy beszéljünk a szolidaritásról, hiszen az Unió egyik alapvető alapító elve, de mindmáig nem világos, hogy mit jelent. Korunkban változik a szolidaritás fogalmának jelentése is. A szolidaritást az emberek mindig másképp fogták, fogják föl. A hét említett alap tekintetében, amit elnökasszony hál' Istennek már felsorolt helyettem is, nos, a hét alap tekintetében azt mondhatjuk, hogy minden alap létrejöttében ott van a szolidaritás, mint alapvető gondolat, hiszen ezek szociális, társadalmi, gazdasági konvergenciát céloznak, ezek az alapok mindannyian, és örülök, hogy a bizottság ezt a javaslatot most elénk terjesztette, mert szükség is van valóban a szolidaritás erősítésére. A javaslat szeretné a jelenleg is szertágazó szabályokat egyszerűsíteni, egy nevezőre hozni, és ezáltal is hozzáférhetőbbé tenni az alapokat, amelynek végső hatása az lenne, hogy több európai polgár részesedhetne belőlük. A kérdés ugyanakkor az, hogy hogy lehetséges-e még ennél többet is kihozni a dologból. 2014-ben Juncker elnök úr megígérte az európai polgároknak, hogy a háromszoros ö, szociális célkitűzést fogja érvényesíteni, és a szociális agendát hát ö, komoly helyen helyezte el az európai prioritások között. Sajnos azonban a szociális jogok pillére, Mindezen törekvések ellenére továbbra sem ö, kapta meg a kellő súlyt, nincs benne a Common Provision-ben sem, és úgy érezzük, hogy sokkal komolyabban ö, ezt az elvet ö, le kell szögezni minden hasonló jogszabálytervezetben. A szöveg a CPR, CPR céljai tekintetében, ugye munkahelyek növekedés, a fő címszavak, azt szeretné elérni, hogy a szociális gazdasági kohézió mindenkit elérjen, és hogy a szociális kohézió fő célként szerepeljen az európai prioritások között. Ahhoz azonban, hogy a szociális társadalmi gazdasági kohézió kelet, nyugat, dél és észak között erősödjék. Elengedhetetlen az is, hogy a kohéziós költségvetés is nőjön. Ez ugye alapvető gondolat kéne, hogy legyen, és a költségvetésben is kiemelkedőbb szerepet kéne játszani a jövőben a szociális earmarkingot, tehát európai és tagállami szinten is meg kell valósítani. Az ebből fakadó gondolatom pedig a következő, hogyha összevetjük a jelenlegi CPR-t a bizottsági javaslattal, azt látjuk, hogy a társfinanszírozási arányok a kevésbé fejlett átalakulóban levő régiók számára nem egészségesek, és gyakran akadályává válnak ezek az arányok a programok megfogalmazásának, megvalósításának. A társfinanszírozási ráta, amit elvárnak, egyes régiók számára teljesíthetetlenek. Pont azok számára, amelyek leginkább rászorulnának. És amikor Európa finanszíroz projekteket, a bizottság több koherenciát vár el az EU alapok használatában az országonkénti ajánlásait ennek megfelelően fogalmazza meg. Tehát azt mondja a bizottság, hogy ha a tagállamok csak ha végrehajtják az ajánlásokat, akkor ö, jogosultak teljes körű támogatásra. Ez persze egyben ö, kihívást is jelent, mert a Social Scoreboard alapján, ha mérjük az eredményeket, hogy mennyire javult a foglalkoztatás, ugye erről jelentések is születtek, amelyeket azóta már módosítva is elfogadtunk, akkor látjuk, hogy van bőven még feladat és kiegészítő fellépésre szükség. Ezeket a jelentéseket a, tehát a Social Scoreboardot és a Joint Employment Reportot ugyancsak figyelembe kell venni, ha új rendelettervezetet írunk, és az országonkénti ajánlások gondolatait is be kéne építeni a szövegbe, illetve ezt a közös foglalkoztatási jelentést is, hiszen a szociális partnerek nélkül ezeket az alapokat nem lehet elkölteni, és a tagállamoknak egyet kéne érteniük, a végrehajtási kritériumokban. Tehát a bizottsági javaslatot ilyen szempontból jónak tartom, hogy a szociális partnerek szerepét erősíteni. Összességében végül pedig az alapokat hozzáférhetőbbé kell tenni, ez közös cél, jobb abszorpciós arányt kell elérni. Üdvözlöm a, az igazgatási teher csökkentését, rugalmasság növelését, a bizottság erre vonatkozó javaslatát, de nem mindegy, hogy hogyan finom hangoljuk majd ezeket az alapvető javaslatokat, rajtunk is múlik, hogy hogyan sikerül együttműködni annak érdekében, hogy ezt a szöveget tovább javítsuk. Köszönöm szépen. Most megadom a szót az árnyék előadónak, az EDP frakcióban Sógor Csaba úrnak. Thank you reinforced simpler and more a kohéziós politika megerősítésekor figyelembe kell venni az összes régióbeli beruházásokat, hiszen garantálni kell, hogy mindenkinek legyen lehetősége arra, hogy élvez az előnyeit a kohéziós politikának, és a változó világban az EU a legjobb válaszokat tudja adni a kihívásokra. Ebből a szempontból az új kohéziós politikára vonatkozó bizottsági javaslat nagyon jó megközelítést alkalmaz, a Brexit-től indul ki, az összes érintett számára egyszerűsítést, rugalmasságot akar, legjobb válaszokat keresi. Jungerész asszony jelentése is ebbe az irányba mutat, kohéziós politika, szociális célkitűzéseiből indul ki, az eredménytáblát használja a programozásnál, érzékeny egyensúlyt teremt az alapok kezelése, illetve egy olyan társfinanszírozási arány keresése kapcsán, ami nem jelent túl nagy terhet a tagállamokra. A több éves pénzügyi keretre vonatkozó parlamenti állásfoglalás is figyelembe veszi. Vannak olyan pontok, amiről még tovább vitatkozhatunk. A legjobb az lenne, hogyha a szociális inklúziót, befogadást felvennénk a negyedik cikkbe hogy az ESA garantáltan kapjon egy minimális finanszírozást, ez esetleg enyhíten, enyhíti az allapok lefaragásából adódó nehézségeket. A bizottság kell, hogy garantálja, hogy a költségvetésből tényleg megtörténnek a kifizetések. A másik módosítom az InvestEU-val kapcsolatos. Véleményem szerint ez nem, nem jó, hogyha más célkitűzésekre csoportosítunk át a strukturális alapokból pénzeszközöket. Örömmel fogok majd együttműködni a nagyon fontos dosszié kapcsán. Köszönöm szépen. Az ECR beli kollégám Gerike úr nevében én fogom elmondani, amit ő szeretett volna, illetve felolvasni. Az összes érintett 87 százaléka részt vett a konzultációban a rendretről, valamennyien azt kérték, hogy az európai alapokkal és programokkal kapcsolatban legyen egyszerűsítés, nőjön a rugalmasság. Az EU alapok kapcsán ugye nagyobb rugalmasság mellett bürokrácia csökkentésére van szükség. Egy olyan javaslatra van szükségünk, amely figyelembe veszi a tagállamok szükségleteit. Úgy gondoljuk, hogy az öt szakpolitikai célkitűzés jól kiegyensúlyozott. A raportőr kihangsúlyozza, hogy több szociális Európára van szükség, végre kell hajtani a szociális jogok európai pillérét, innovatívabb Európát szeretnénk, intelligens átalakulást a digitális korszakban, ahol azért mindenütt figyelembe veszik a helyi viszonyokat, igényeket és a helyi szereplőket. Az ALDE képviseletében Enrique Calvé Sambó úrnak adom meg a szót. Thank you very much, uh, woman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Angolul kezdem, spanyolul folytatom, hogy ébren tartsak mindenkit először is. Azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok az előadónak, Ágnesnek, a véleménytervezetért a cpr re kapcsolatban. Egyetemen ugyanazok a céljaink az EU kohéziós politika tekintetében. A frakcióm támogatja, hogy erős legyen a kohéziós politika, amely minden tagállamot lefed, minden EU régiót lefed, megfelelő költségvetéssel, ami az EU régiók előtt álló kihívásoknak megfelel. A kohézió hiánya gazdasági probléma is nem csak szociális, hanem gazdasági probléma is. Mi a szociális problémákkal kívánunk foglalkozni, de ez gazdasági probléma is, hiszen sokkal kevésbé hatékony egy olyan társadalom, ahol hiányos a kohézió. Az új közös kohéziós politikára vonatkozó javaslat természetesen nagyon fontos politikailag. Az EU kohéziós politikának fontos szabályait veti, határozza meg, beleértve az ESF plus is a következő 7 éves időszakra. Egyetértek az előadóval, hogy az európai szolidaritás szimbólumáról van szó, és ez egy eszköz is, de fontos ez a politikai szimbólum. Ez fejezi ki a közös gazdasági szociális konvergenciás céljainkat. Azzal is egyetértek, hogy szociálisabb Európára van szükség, a szociális jogok pillérét kell támogatni, főleg itt a mandátum végén, amikor egyre fontosabbá válik a szociális aspektus, a választókat kell, hogy megszólítsuk. Az előadó előfinanszírozás, társfinanszírozás arányát növelni kívánja, tanulmányozta az adatokat, amelyeket javasol. Úgy gondolom, hogy fontos a beruházások azonos szintjét föntartani. Az előadó az egyes régió kategóriáknak szánt pénzügyi boríték módosítását is javasolja. Ezt támogatni tudjuk, hogyha ez az MFF keretein belül marad. Továbbá támogatom azt is, hogy meg kell erősíteni a kapcsolatot a kohéziós politika és az európai szemeszter eljárások között. Az ESI alapok tekintetében az ország specifikus ajánlásokat és a makro gazdasági aspektusokat kell figyelembe venni. Készen állok az együttműködésre, fontos ez a rendelet, tovább kell javítanunk a javaslatot nagyon konstruktív módon, hiszen az alap kiváló. És különösen és most érek át a spanyolra, mert ez valahogy kapcsolódik bizonyos országokhoz, főleg a hazámhoz. Az előadóval és a kollégákkal meg fogjuk azt is vizsgálni, mit lehet tenni ebben a szövegben azért, hogy javítsuk az export elemzését az eredményeknek, a hatékonyságot, de nem a legalitás, a felhasználás, az alapok, költségvetés, stb. szempontjából. Azt akarjuk megvizsgálni, hogy szociális és gazdasági szempontból mit produkáltak ezek és ezt a problémát is, állandó problémát is meg kívánjuk vizsgálni, hogy sok olyan alap van, amit nem használnak ki. Amikor, eh, és, és ez rendszeresen ugyanazoknál az országoknál, ugyanazoknál a régióknál, vagy ugyanazoknál a szektoroknál fordul elő. Ez azt jelenti, hogy valami nem működik, és ezért ezt elemeznünk kell. Ezért, eh, hogyha lehetőség lesz rá, szeretnék bevezetni egy hiányossági értékelést is, gazdasági, szociális hiányossági értékelést az alapok tekintetében, és főleg az első felosztásra vonatkozóan, hiszen fontos, hogy az alapokat valóban felhasználják, ne csak politikailag, azért, hogy a disfényben tűnhessenek föl a kormányok, úgyhogy ebben a témában is együtt fogok dolgozni az előadóval. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. A GUE frakciónak adom meg a szót Boylan asszonynak. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a véleménytervezetért. Másodszorban pedig az árnyék előadónk nevében szeretnék elnézést kérni, nem tud itt lenni a mai vitán. Úgyhogy Gueng üdvözli azt, hogy az előadó szociális befogadásra koncentrál, illetve a konvergenciára, szolidaritásra, kohézióra, a rendelet általános céljára. A bizottságban később még vitát fogunk folytatni az erőövezetben övezetben a szociális helyzetről. 120 millió európai még mindig a szociális kirekesztettségben él, és a szegénységi küszöb alatt él. Ezért fölhívném a figyelmét az előadónak a kohéziós alapra, az új Európai Szociális Alap Pluszra is. Ezeknek a feladat, ezek kulcsfontosságúak lesznek a kirekesztettségi elleni harcban. A szociális eredménytámla tekintetében az e mögött álló indikátorokat remélhetőleg felül lehet majd vizsgálni, hogy valóban jól tükrözzék a szociális pillér helyzetét. Minden további kapcsolat az európai alapok és az európai szemeszter között, illetve az ország specifikus ajánlások között Fontos, hogy megerősödjenek ezek a kapcsolatok a dolgozók érdekében. Elutasítunk bármilyen makrogazdasági feltételrendszert, aminek alapján a bizottság fölfüggesztené a kifizetéseket. Végül nem támogatjuk a javasolt EU alap befektetések és az Európai Beruházási Bank bevonását, hiszen ez egy másfajta rendszer, ez egy kölcsönrendszer. Az árnyék előadó nevében elmondom, hogy várjuk a további vitát a rendelettel kapcsolatban. Köszönöm szépen. A zöldek kapják meg a Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm az előadó asszonynak a magyarázatot, a véleményt. Csatlakozom ahhoz, amit ön mondott az európai szolidaritással kapcsolatban. Mi is azt gondoljuk, hogy a kohéziós politika általában és a strukturális alapok konkrétan egy rendkívül fontos eszközét jelentik az európai szolidaritásnak. A régiók, a városok számára a klímavédelem, a szegénység elleni küzdelem tekintetében is. Az első kohéziós jelentések is rámutattak arra, hogy a válságban nagyon fontosak voltak ezek az alapok, az állami beruházások tulajdonképpen csak így váltak lehetségessé ezen alapok segítségével, ezért nagyon erős eszközként meg kell, hogy maradjon a kohéziós politika és ezek az alapok. Még néhány pont van, ami a mi frakciónk számára különösen fontos. Egyet már említettek a kollégák, az átcsoportosítási lehetőséget az Invest EU alapba, az úgynevezett Juncker alapba, a tizedik cikket elutasítjuk, már az Omnibus eljárás során is sikerült egy többséget állítani ez ellen, hiszen ez nagyon veszélyes ez az átcsoportosítás. hogyha megnézzük, hogy az FC alapból, a Juncker alapból hova irányulnak a költések, túl kevés a szociális célokra, a szociális infrastruktúrára. És amit elértünk a szociális alapokkal, a partnerség, vagy a benchmarkok, hogy legalábbis 20%-ot az éghajlatvédelembe kell beruházni, nos, ezek az elért eredmények is elvesznének, és ez alapvetően híd, nagy hiba lenne aggódunk az alacsony társfinanszírozási ráta miatt, hiszen éppen pénzügyileg nem túl erős régiók vagy kisebb szervezetek nem tudnának hozzájutni a pénzeszközökhöz ezekből az alapokból ezért a 106. cikkben módosításokat kérünk. Nem új vita ez itt a parlamentben. A makrogazdasági kondicionalitás és a nagyobb kapcsolódás az úgynevezett economic governance-hez, a gazdasági kormányzáshoz, olyan dolgok, amiket mi határozottan elutasítanunk nem szabad megbüntetni a településeket és a városokat, amiatt, hogy tagállamok bizonyos költségvetési célokat nem értek el, hiszen itt ennek a hátterében ott van a megszorítási politika, amit mi alapvetően elhibázottnak tartunk. Még néhány dolog, amit eddig nem említettek meg. A horizontális elvek alkalmazását veszélyeztetnek látjuk. Ez egyrészt a nemek közötti egyenlőség, másik pedig a diszkrimináció tilalma, ezek a horizontális elvek. Itt valóban ezeket erősíteni kell, ezeket a horizontális elveket. Azután az emberi jogok tiszteletben tartása, ez is egy horizontális elv, és Ön előadó asszony jogosan említette a szociális partnerek erősebb szerepét az eljárásban. Mihez még hozzátennénk a civil szervezeteket, és ilyen értelmi módosítókat fogunk benyújtani. Köszönöm szépen. Ugye az elnök. Az ENF-től nincs itt senki, az akkor Satyé asszonynak adom meg a szót, és utána majd a bizottságnak, és végül a jelentéstevőnek. Merci beaucoup, madame la... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Agnes Jungeriusnak. Kiváló véleményt készített a szakbizottságunk nevében. Egy olyan témáról, ami rendkívül közel áll hozzánk. A bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani az javaslatért, mert ez nagyon fontos. Mi a foglalkoztatási szakbizottságban ülünk. Ma azt látjuk, hogy az összes olyan alap, amit mobilizálni lehet, azért, hogy a fiatalokat bent a foglalkoztatásban, hogy fölkészüljünk a munkájuk forradalmi változására, ez rendkívül fontos. Az első ilyen mobilizáló téma az, hogy azok az állampolgárok, akik dolgoznak, folyamatosan alkalmazkodjanak a foglalkoztatásuk folyamatos változásához. Az Európai Szociális Alap felhasználása, ez, ez a legjobb ajándék, amit el tudunk képzelni, azért, hogy fel tudjanak készülni a munkájuk forradalmi változására ezek a dolgozók. Ezt nagyon fontos kérdésnek tartom. A második kérdés, de Ágnes és a kollégák ezt már nagyon jól megfogalmazták, az egyszerűsítés. Meg kell könnyíteni a hozzáférést az alapokhoz, egyszerűsíteni kell az eljárásokat. A bizottság ilyen értelmi javaslatokat tett, főleg a helyben. Amikor elmegyünk a helyszínekre, akkor azt mondják, hogy túl bonyolult, egyszerűsíteni kell a dolgokat, de ez azt jelenti, hogy le kell vágni annak a nagy kígyónak a fejét azért, hogy valóban a helyszínen nincs nagy projekt, meg kis projekt, mindegyik projekt érdekes. Ezért egyszerűsítésre van szükség a hozzáférés tekintetében. És még hozzátenném azt, hogy egyszerűsíteni kell az ellenőrzést is. Van egy olyan téma, amit gyakran a szemünkre hánynak, amikor elmegyünk a helyszínekre, az európai alapok akkor érkeznek meg, amikor a projekt már megvalósult. Bizonyos nem szervezetek szövet, szövetségek számára nagyon bonyolult megelőlegezni a pénzt. Ez egy nehézség, Ágnes, nagyon érdekes lenne, hogyha ezt a témát meg tudnánk vizsgálni a jelentésben. Nagyon fontos, mert meg, tehát nem hajtunk végre bizonyos projekteket. A pénzügyi megvalósíthatóság megkérdőjeleződik a folyamatos kiadások miatt. Lehet, hogy jó a projekt, de mégse tud elindulni. Ezt kellene hangsúlyozni. Végül még egy utolsó megjegyzésem lenne, az ütemterv. Hallom itt meg ott, hogy akik helyben politizálnak, azt mondják, hogy ezek az alapok, majd az európai választások után foglalkozunk ezekkel. Nem. Késés van már így is. Fontos, hogy a projekt gazdái ismerjék a játékszabályokat, azért, hogy a projektjüket kifejleszthessék, és azonnal meg tudják kezdeni már az időszak elején a végrehajtást. Ezért tényleg rendkívül fontos, hogy meghatározzuk mindegyik alapra, kohéziós alapra most ezeket a feltételeket, mert ha nem, akkor túlságos késedelembe esünk, és akkor 2021-22-23-ra eltolódik az egész. Nem, most kell bebizonyítani Európának, hogy hatékony. Ez az Európai Szociális Alapra igaz, az összes kohéziós alapra is igaz. Ez jelenti a valós hatékonyságot a helyszínen. Ez az a négy téma, amiben attól függetlenül, hogy esetleg a frakciónk véleménye eltér, de ez az a négy téma, amiben mindenki egyet fog érteni, és ezeket kell hangsúlyozni. És teljes mértékben bízom Ágnesben, ismerem őt, Tudom, mennyire pontosan, hatékonyan dolgozik, de tudom, hogy mennyire elkötelezett a bizottság is ebben a témában. Még egyszer köszönet, köszönöm elnök asszony. Köszönöm szépen, és most a bizottságnak adom meg a szót a főigazgató helyettesnek. Köszönöm szépen, üdvözöljük Jungerius asszony jelentését. A Foglalkoztatási Bizottság egyetért azzal, hogy legyen egy egységes szabálykönyv, amit a bizottság javasol 2020 után, hogy a shared management, a megosztott irányítás jobban, egyszerűbben, hatékonyabban működjön. Üdvözöljük a társjogalkotó olyan elképzeléseit, amelyek a végfelhasználókat hozzák jobb helyzetbe, és hozzáférésüket az alapokhoz javítják szeretnénk tovább javítani valóban a szociális jogokról szóló szövegrészeket. Azok a döntések, választások, amelyeket eddig hoztunk, mind arra irányulnak, hogy mind hét alaptekintetében horizontális szabályok szülessenek, érvényesüljenek, és az öt fő politikai célkitűzést szolgálják a szociálisabb Európa, mint célkitűzés a szociális jogok között a legfontosabb, és persze minden a végrehajtáson múlik az EFES Plus keretein belül. Erőteljes kohéziós politikát akarunk, és valóban megerősített költségvetési keretet. Ezek persze további viták tárgyát képezik és reméljük, hogy realisztikusan ö, sikerül majd a Brexitre való tekintettel is a költségvetést kialakítani, de azáltal is, hogy a tagállamok többet fizetnek be ebbe a körbe. Az előfinanszírozás, társfinanszírozási arányok tekintetében az egyik árnyék előadóval összhangban úgy gondoljuk, hogy a társfinanszírozás különös tekintet arra, hogy az európai összköltségvetés csökken, meg kell, hogy feleljen a helyi realitásoknak, de alapvető nagy változásokat nem lehet a jelenlegi rendszerhez képest elérni a társjogalkotóval valószínűleg. Az kohéziós politika történetében először a bizottság 100 milliárdos összeget rendelne a szociális alaphoz, ez nagyon jó jel, hiszen a jelenlegi bizottság láthatóan az emberekbe akar beruházni, és nem sajnálja erre a pénzt. Meggyőződésünk, hogy a közös rendelet tervezetben az 5%-os küszöböt meg kell tartani, de egyes tagállamok, ha akarnak, ezen túl is léphetnek, és a kiegészítő 5% lehetőségét mindenkinek meg kell adni. Üdvözlöm azt, hogy elhangzik a szövegben, vagy leírattatott, hogy gyors elfogadást remélünk, remélhetőleg még a jövő évi választások előtt ez lezárul ez a folyamat, és akkor a polgárok jobban fogják látni, hogy kik a kedvezményezettek, és a tagállamoknak is több eszköz lesz a kezében, hogy a programokat, projekteket időben végrehajtsák, befejezzék. Ehhez persze még nagyon kemény munkára lesz szükség, hogy ne két nappal a programozási időszak előtt szülessen meg a döntés, hanem időben. Reméljük, hogy a következő programozási időszakra minden letisztul és világossá válik. Köszönöm szépen. És várjuk a ö, minden említett témában az önökkel való egyeztetést. Most megadom akkor az előadónak, vagy újra megadom a szót, néhány szó erejéig. Köszönöm, tényleg csak néhány szó erejéig szólnék. Köszönöm mindenkinek az elhangzott megjegyzéseket. Igen, várjuk az új javaslatot, a bizottság részéről. Ugye elnök asszony mindjárt majd be, kihirdeti, hogy e hét végén van a módosítók benyújtási határideje, de az utolsó bizottsági felszólalásra reagálnék még. Igen, nekem is fontos, hogy az új szabályok időben tisztán előttünk álljanak, és valamennyi tagállam, NGO, tudja, hogy miről beszélünk, mielőtt a következő programozási időszak elkezdődik, és persze a választások megtörténnek. Számos projekt vár arra, hogy világosabb keretek között működhessen, és ezt az egész dossziét amilyen gyorsan csak lehet le kell zárni. De minden érdekeltől azt hallom, hogy erre törekszik, úgyhogy reménységgel vagyok, hogy ez meg is valósul. A következő hónap kulcsfontosságú lesz ebből a szempontból. Köszönöm szépen, ahogy már elhangzott, a módosítók benyújtási határideje szeptember 28-a, dél 12, dél 12 óra, vagyis négy napon belül. Akkor nézzük most a következő napi rendi pontunkat. Az Európai Szolidaritási Testület program létrehozása. Itt van az előadó, remek. Megadom a szót az előadónak. Köszönöm, elnök asszony. Határozottan támogatom a kezdeményezést. Szerintem ez egy remek javaslat fiatal európaiak számára, a közösségek számára. Szolidaritással kapcsolatos tevékenységet végezhetnek mindenütt Európában a fiatalok. Ez a, a korábbi program is egy sikeres volt, fiatalok mm, inkluzívabb, befogadó társadalmat hoznak létre együtt, hiszen számos kihívással néznek szembe a társadalmak, a közösségek Örömmel látjuk azt, hogy a közösségi elkötelezettségen van most a hangsúly. Fiatalok számára lehetőséget kell adni, hogy a szolidaritásuknak tanuljelét adhassák. A munkaerőpiacon is hasznosítható készségeket szereznek, de soha nem szabad, hogy a munkát, a rendes állást váltsa fel ez az önkéntes tevékenysége. A városok, a régiók számára is nagyon hasznos ez egy ilyen tevékenység, és az érintettek a programban részvevők új készségeket tudnak szerezni, a meglévőket tovább fejleszthetik. Szeretném megismételni azonban, hogy az önkéntesség, az ilyen gyakornoki munka nem helyettesítheti a rendes munkavégzést. A résztvevő szervezetek számára olyan platformokat kell létrehozni, ahol korábban könnyebben tudnak keresni és megtalálni a programhoz résztvevőket gyakornoki programok, tanulás, képzés, nyelvtanulási támogatás, ezeket mind biztosítani kell az ilyen programok során. És a gyakornokok számára minőségi programokat kell biztosítani. A minőség, mint keret kint a prioritás számunkra. A program keretében kínált gyakornoki munkák meg kell, hogy feleljen ennek az alapelvnek. Ami a program költségvetését illeti. Tudom, hogy amikor utoljára beszéltünk erről, akkor ez egy vitakérdés volt. Nos, mind a három, a program mind a három ága számára ugyanolyan lehetőségeket kell biztosítani a megfelelő tevékenységekhez. Az árnyék előadókkal lesznek majd eszmecseréink, ugyanolyan gyümölcsöző párbeszédekre, eszmecserékre számítok, mint korábban, és az Európai Szolidaritási Program kapcsán szerintem hasonlóan nagyon jó eszmecseréink lesznek, mint a korábbi program kapcsán. Köszönöm Jungérius asszony az SND képviseletében, hogy tűnik, hogy a kolléganőm már valahol itt a brüsszeli légtérben van, vagy a repülőtéren Záventemen, de nem ért ide, és ezért megkért engem, hogy olvassam fel, amit ő leírt. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Klune asszonynak, az előadónak a módosított javaslathoz. Számos eleme ennek az anyagnak összevág az összecseng azzal, amit a parlament javasolt az Európai Szolidaritási Testületek kapcsolatban a 2021-ig terjedő költségvetési ciklusra vonatkozóan. Talán sok kollega emlékszik rá, hogy Branda, aki az Ample vélemény szerzője volt, és Kuna asszony a mostani előadó pozitív eredményt értek el, bár volt néhány nehézség a tárgyalások során, eljárásügy és tartalmi különbségek is voltak eh, a parlamenti szakbizottság és a tanács között. Eh, Branda eh, kollega ezért is örül annak, hogy most Klune asszony gondozza ezt a dossziét, hiszen már így korábbi munka révén nagyon jól ismeri a szöveget, ismeri a technikai részleteket is, hiszen a korábbi vitáknak is résztvevője volt. Ezért biztos, hogy kitűnő lesz az együttműködés, ami már ki is derült, amit az előző alkalommal is tudtak bizonyítani. Akkor is sikerült az Európai Bizottság szövegét javítani. Ugyanez ugyanígy lesz azzal a szövegedés, amiről ma beszélünk. A legfontosabb üzenet a szakbizottságunk számára a következő. Az Európai Szolidaritási Testület egy olyan eszköz kell, hogy legyen, amelyel minőségi ajánlatokat tesznek, majd valódi haszonnal kell, hogy járjon, E, azoknak, akik ebben majd részt vesznek, e, és e, akik valami jót szeretnének tenni másokkal. Befogadó, ambiciózus és magas minőségű kell, hogy legyen ez a program. És a kollégám meg van győződve arról, hogy minden olyan javaslat támogatandó, amelyeknek a célja az, hogy javuljon ez a program az iránymutatások mentén, ezért ő támogatja ezt, és köszönöm a figyelmüket, további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen az ECR frakció nevében az árnyék előadó. Én vagyok, de most szlovákul fogok beszélni. Köszönöm szépen az előadónak a mostanáig végzett munkát. Egyetértünk a legtöbb témával, ami szerepel a szövegben. Néhány módosításra szeretnék koncentrálni. Valójában két lényeges témát szeretnék említeni. Az első ilyen téma azok a tevékenységek, amelyeket az Európai Szolidaritási Testület támogat ezek az összes fiatal rendelkezésére kell, hogy álljanak, a fogyatékossággal élő fiatalok számára is. Tudom, hogy ez egy olyan téma, amiben sok kollégával egyetértünk. Ennek ellenére azért előfordul néha, hogy bizonyos programok, olyan programok, amiket mi itt el is fogadtunk, nem állnak teljes mértékben rendelkezésre a fogyatékkal élő fiataloknak. Egy példa, bizonyára emlékszik mindenki a kezdeményezésünkre, aminek köszönhetően 18 éves fiatalok ingyenesen tudnak utazni Európában, ingyen jegyhez juthatnak hozzá. A javaslatot az Európai Parlament megtárgyalta. Föltettem egy kérdést a bizottságnak. A fiatalok hogyan tudnak majd előnyhöz jutni ebből a programból, hogyha megfeledkezünk a fogyatékossággal élő fiatalokról. Valószínűleg van olyan fogyatékossággal élő fiatal, aki kísérővel tud csak utazni, vagy aki rákbeteg, vagy más súlyosabb betegsége van, vagy látássérült, esetleg kísérő kutyára van szüksége ahhoz, hogy élvezhesse ennek az ingyenes jegynek az előnyeit. Nagy örömömre szolgálna, hogyha a fogyatékossággal élő fiatalokról sem feledkeznénk meg. Navracsics biztos úrhoz több alkalommal fordultam, miután a projektet elindítottuk, hogy végül is hány fogyatékossággal élő fiatal utazik Európában, hányan használják ki ezt az ingyenes utazási lehetőséget. A válaszából tudjuk, hogy 15 ezer az összes jegyek száma, a 15 ezer jegyből 27 az a jegy, amit fogyatékossággal élő fiatal használt föl. Tehát 15 ezer a 27-tel szemben ez egy nagyon alacsony arány. Hogyha a projektet megismételjük, akkor láthatóbb kell, hogy legyen, több tájékoztatást kell adni a fiataloknak, oly módon, hogy a fogyatékossággal élő fiatalok is részt vehessenek ebben a programban és jobb számokat kell majd elérni a fogyatékossággal élő fiatalok tekintetében is. Most egy kicsit eltértem a központi témáról. Sokszor a szándékaink pozitívak. Azt akarjuk, hogy a fogyatékossággal élő fiatalok is részt vehessenek a programokban, de végül az eredmény nem mindig felel meg az elvárásoknak. Ezért sokkal jobban oda kell figyelnünk ezekre a kérdésekre ha azt akarjuk, hogy ez a projekt sikeres legyen, folyamatos legyen és következetes legyen, akkor támogatnunk kell a fogyatékossággal élő fiatalok részvételét is. Egy másik témával is foglalkozni kívánok a módosítókban. Az elért minősítések, képesítések elfogadtatása, olyan képesítések, amelyeket az Európai Szolidaritási Testületnél végzett tevékenység alapján érnek el a fiatalok. Tehát ezeket a képesítéseket meg kell határozni, dokumentálni kell. Köszönöm szépen, és természetesen mindenkinek a rendelkezésre állok, hogyha a jövőbeli együttműködésről van szó. Most az ALDE frakció véleményét hallgatjuk meg. Nincs itt senki a frakciótól. GUE, Bojlan asszony. Köszönöm még egyszer, hogy újra. És szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Klún asszonynak a véleményét. Az Európai Szolidaritási Testület egy sor problémás elemet tartalmaz. Először is a profitorientált szektor bevonása, amikor nem fizetett munkát ajánlunk fiataloknak. A fiataloknak a legkevésbé van szükségük olyan programra, amikor kihasználják őket. Üdvözlöm a módosítást, ami szerint a gyakornoksági munka nem lép helyébe a munkaszerződésnek, és a munkaszerződést fizetett tevékenységként határozzuk meg. Egyetemű megkülönböztetést kell tenni az önkéntes és a fizetett munka között. Az Európai Szolidaritási Testület úgy gondolom, hogy fontos kezdeményezés, a meglévő programok, az európai önkéntességi szolgáltatások, az európai szociális alapokból is előnyt élvezhet. Javítani kell a meglévő önkéntes programokat, például az Erasmus Plus-t is, és nem feltétlenül egy újfajta programot kell kialakítani, ami alássa már meglévő programokat. Ezért úgy gondolom, hogy a rendelet egyértelműen pontosítsa határozza meg az önkéntességet. Biztosítani kell, hogy a fiatalok minőségi önkéntes munka lehetőséghez férnek hozzá és nem szabad azt megengedni, hogy nem fizetett munkára használják őket fizetett dolgozók helyett. Együtt fogunk dolgozni a kollégákkal azért, hogy biztosítsuk ezeket a célokat. Köszönöm. Zöldek részéről, Lambert asszony. Sorry, I missed the introduction. Elnézést, nem voltam itt a bevezető idején. azok a témák, amiket említettek, a sokféleség, ez nagyon fontos. Fontos lesz számunkra az, hogyha ez az új külön program föláll, akkor ez valóban hozzáférhető legyen a személyek legszélesebb köre számára. A szociális befogadási dimenzió nagyon fontos számunkra. Egyetértek azzal is, ami most hangzott el, hogy ne legyen ez egy lehetőség a fizetett dolgozók helyett önkéntesek alkalmazására, hanem általában egy plusz hozzáadott értéket kell, hogy biztosítson. A költségvetéssel kapcsolatban itt a frakció, vagy itt a szakbizottságban mindenki úgy gondolja, hogy egy olyan pénzről van itt szó, amire nagy szükség lenne máshol is, lehet, hogy ez egy elveszett harc, de azért ezzel is foglalkozni kell, és, meg kell, és pontosítani kell, hogy ez egy új program, tehát plusz pénzre van szükség, és nem csak be kell gyűjteni a meglévő programok maradék pénzeit. Együtt fogunk dolgozni az előadóval ezeken a témákon. Köszönöm. FDD, ENF. Nem látok senkit. Sojdrova asszony. Thank you very much, um, dear colleagues. Let me... Köszönöm szépen. Egy rövid megjegyzést engedjenek meg, hiszen én vagyok az ICS előadója az illetékes bizottságban. Volt vitánk az új rendelettervezetről, még akkor is ö, ö, le kellett ezt folytatnunk, hogyha még nincsen feedbackünk a jelenlegi végrehajtás mienségéről, minőségéről, de hát erről nekünk is el kell gondolkodnunk. Köszönöm szépen Klum kolléga kiváló hozzájárulását, amelynek nagyon jó egyébként a fókusza, mert az Ample szakbizottság fő feladatait emelik ki, hogy támogassuk a képzést, továbbképzést, a helyi közösségek fejlődését. Köszönöm, hogy ezeket kiemelték, és különösen jó, hogy felmerült az úgynevezett nagykövet koncepciója is, mert ez láthatóbbá és hozzáférhetőbbé teszi majd a kérdést. Köszönöm Zsibneszke asszonynak. Ö, 355 ezer munkahelyi gyakornoki állást érint a téma, és valamennyi résztvevő tulajdonképpen a program nagykövetévé válhat. Remélem, hogy ezt sikerül is majd elérnünk. Nyilván minden szakmai, professzionális kérdés fontos ugyancsak az Emple Bizottságnak, ezért ezeket is kiemelem és meggyőződésem, hogy az önkéntességet az ISZI fő vonulatává kell tenni, és ehhez ö, jobb ö, újra elosztásra van szükség, rugalmasabb, hatékonyabb keretekre. Ezt fogom tehát javasolni. A Kulturális Bizottságban már benyújtottam a jelentéstervezetet, amely ugye a programok láthatóságára vonatkozik, és a költségvetésre. Több módosítót kaptam is ott. Ezek végül is a szolidaritási testület működését javítják, ezeket örömmel befogadtam. A szolidaritás elvére épülnek és hosszú távon gondolkodnak, ez nagyon fontos jó lenne, hogyha az érintettek aktívabban részt vennének, abban, hogy a minőségi munkahelyek létrejöjjenek, a szociális kirekesztés visszaszoruljon, és a szolidaritás definíciója visszakerüljön a közbeszédbe. Sajnos a szolidaritás szót újra be kell vezetni. A háromoldalú egyeztetések során ezt végül is most definiáltuk, hogy mit is értünk alatta. A Kulturális Bizottságban október 10-én fogom benyújtani a jelentéstervezetet. Kérem ehhez is a kollégák együttműködését, és persze az Ample vélemény megírásához elsősorban. De két dolog kéz a kézben jár, ugyanaz a célja, a fiatalok helyzetbehozása. Köszönjük! Most megadom a szót az Európai Bizottság részéről Fratz úrnak. Good afternoon. Um... Szeretném megismételni, amit a parlamenti képviselő asszony Sodrov asszony az előbb mondott. Elég sajátos helyzetben vagyunk. Ugyanis a jelenlegi programozási időszak tárgyalásai lezárultak a nyár előtt, kiírták a pályázatokat, ezeket a honlapon megtalálják, de még egy projektet sem hagytak jóvá, ez majd az év második felében történik, és a programok jövő év elején indulnak. A következő programozási időszakban a tárgyalások során elfogadtak néhány apró módosítást, sikerült megállapodni a tárgyalások utolsó szakaszában, ugyanis a bizottság akkor nyújtotta be a javaslatot, még mielőtt a végső megállapodás megszületett. A rapportőr az EMPL szakbizottságban szintén rámutatott arra, hogy vannak különbségek a jogi szolgálat tanácsához képest a e, szövegben. A definíció része volt három e, bekezdés, ezeket el kihúztuk a szövegből, mert ezek nem definíciók, hanem sokkal inkább csak a végrehajtandó fellépések módolítását e, magyarázzák. A nyolcadik eh, cikkben, eh, a rendeletjavaslat nyolcadik cikkében pedig megtaláljuk a gyakornoki képzésre vonatkozó eh, rendelkezéseket. Amikor meg kell határozni a pénzügyi célokat, ugye 450 fiatalt tudunk támogatni, ebből az 1,6 millió, millió euróból, a fiatalok részvételi szolidaritási tevékenységben fejezethez tartozik ez, de a harmadik fejezethez. Tiszteletbe tartottuk, hogy 90% esen az önkéntes munkára, és 10% a tényleges munkára, vagy gyakornoki munkára. Ez ezt a javaslatot nem csak egyfajta egyablakos rendszernek szántuk olyan fiatalok számára, akik a szolidaritás területén szeretnének valamit dolgozni, hanem figyelembe vettük azt, hogy itt csak kiváló minőségű és befogadást, az inkluziót erősítő programok jöhetnek szóba. Szebanszka azt, hogy valamit nem említett meg. Ugye van az Európai Önkéntes Szolgálat a fiatalok között nem csak fogyatékossággal élőket találunk, hanem olyanokat is, akik társadalmi-gazdasági hátterük miatt, vagy amiatt, hogy nagyon messze élnek, vagy különböző okok miatt ne, nem tudnának részt venni a programon. Tehát az ilyen fiataloknak az aránya, mint egy 30 százalék. Célzott finanszírozást biztosítunk a jelenlegi összegek felett, és reméljük, hogy ennek az eredményeképpen a fiatalok még nagyobb számban vesznek majd részt a programokban, a speciális szükségletű vagy feltékossággal élő fiatalok is. Ez egy olyan program kell, hogy legyen, amelyik mindenkihez szól. A raportőr szeretne esetleg még egy pár szót mondani. Igen, köszönöm elnök asszony, köszönöm a hozzászólásokat. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindenben közösen gondolkodunk. Igen, ezen a héten lesz a módosítók benyitásának határideje, Ugye én, ön itt a kult szakbizottságot képviseli, köszönöm, külön köszönöm, hogy rászánta az időt és eljött ide. A bizottság képviselőjének is köszönöm, hogy elmondta a véleményét, és hát a szakbizottságunk számára pozitív eredménnyel fog lezárulni ez a munka. Okay, just uh, maybe one remark. Uh, Talán még egy megjegyzésem. A módosítók benyújtásának határideje október 10-e. Rendben van? Akkor néhány percet várnunk kell, és utána folytatjuk majd a hatodik napi rendi ponttal.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

Uh, Kedves kollégák, folytatjuk az ülést. Megérkezett a következő téma előadója. Mindenkit kérek, hogy foglaljon helyet. Határokon átnyúló átalakítások, egyesülések és szétválások. És meg is adom a szót az előadónak, Antia McIntyre asszonynak. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek a hangomért. Elnézést kérek azért véleményt készítünk erről a jelentésről, ahogy ezt mindenki tudja. hol is szeretném kezdeni? Jelenleg a jogalkotás nagyon eltérő az egyes tagállamokban, és ez jogbizonytalanságot okoz, és elbátotanítja a vállalkozásokat, hogy határon átnyúló vállalkozásokba belekezdjenek. Ezzel a problémával kell, hogy foglalkozzunk. A következetesség nagyon fontos, főleg amikor határon átnyúló egyesülésekről beszélünk. Úgy gondolom, hogy ezek a szabályok egyszerűek, egységesek kell, hogy legyenek, pontosak kell, hogy legyenek, és könnyen végrehajthatók támogatni kell a mobilitást, ugyanakkor védeni kell az érdeket, feleket, a vállalkozásokat, védeni kell a munkaadói jogokat, és a munkavállalói jogokat. Mindig úgy gondolom, hogyha nem egyértelműek a szabályok, vagy nehéz ezeket végrehajtani, akkor kevésé valószínű, hogy, illetve nagyon valószínű, hogy a tagállamok eltérő módon értelmezik a szabályokat, illetve a végrehajtás hatékonyságát is ez csökkenti, és a fragmentáció kockázatával jár a belső piacon. Nagyon fontos, hogy megfelelő védelmet alakítsunk ki a vállalkozások számára ez a munkaadókat is jelenti, olyan szabályokat is jelent, amelyekkel a postaláda cégek alapítása ellen tudunk harcolni. Észszerű, arányos kell, hogy legyen ez a védelem. És nem szabad, hogy elbátortanítsa a becsületes vállalkozót attól, hogy határon átnyúló módon vállalkozzon. Támogatom azokat az intézkedéseket, amelyek a tájékoztatást, a konzultációt ösztönzik, illetve a munkavállalói képviseleti jogokat erősíti. Biztosítani kell azt, hogy ebben az irányelvben az elvárások konzisztensek a meglévő és jól működő jogszabályokkal. A véleménykészítésekor megpróbáltam reálisan fogalmazni a tekintetben, hogy mit is tudunk elérni az irányelv hatája alatt. Más szavakkal, az eredeti célja ennek az irányelvnek, tehát ezzel kellett, hogy foglalkozzak, illetve a mi szakbizottságunk kompetenciájának a határain belül kellett, hogy maradjak. Hogyha tehát eltérő helyzetben álló vállalkozásokat kell, hogy lefedjen ez az irányelv. Ezt az európai eszköz kell használni a különböző helyzetek kezelésére úgy gondolom, hogy mindenképpen megéri támogatni ezt az elképzelést, de nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez az irányelv a legjobb eszköz arra, hogy ezt a célt elérjük. Ezért inkább úgy gondolom, hogy szélesebb körű vitát kellene folytatnunk a foglalkoztatási szakbizottságban erről a témáról, hiszen nagyon nagy a hatása mindennek a munkaerőre. Úgy gondolom, hogy szélesebb, mélyebb elemzést kellene végezni erről a témáról. További módosító indítványokat fogok benyújtani a saját véleményemhez, meg fogom nyitni ezt a témát az árnyék előadókkal is. Üdvözlöm és támogatom azokat a specifikus intézkedéseket, amelyeket a javaslat tartalmaz, és amelyek biztosítják, hogyha eltérés van, akkor a tagállamok részletes értékelést tudnak végezni a cégtől, hogyha felmerül az erős gyanúja annak, hogy a vállalkozás egyeteműen el akar távozni, vagy nem akar betartani bizonyos törvényeket, és ezért próbál külföldön például konkrétan a postafiók cégeknek ez az helyzete, tehát ezért vállalkozik külföldön a vállalkozás. Tehát részletesebb elemzés van szüksége, részletesebb elemzés szükséges a vállalkozások tekintetében. A beszámolók tekintetében a határon átnyúló átalakítások, egyesülések és szétválások tekintetében egyszerűbb szabályokat kívánnék meghatározni a alkalmazottak tekintetében. Jól működő európai jogalkotásra van szükség, megfelelő tájékoztatásra, konzultációra, különösen az általános munkaadói tájékoztatás keretében, ez egy 2013-as irányelv, illetve a vállalkozások áthelyezésére vonatkozó irányelvre, és a 1938-as európai üzemi tanácsokra vonatkozó irányelv is ide tartozik. Tehát további módosító indítványokat fogok jó magam is benyújtani, és várom az együttműködést az árnyék előadókkal a témában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az árnyék előadóknak adom meg a szót. Sógor Csaba az első a néppárt részéről. Okay. Thanks, now Köszönöm szépen, működik. Na, ha a belső piac fejlődéséhez erre szükség lenne, a cégek a határokon átnyúló mobilitást továbbra sem ö, támogatják mindig. Egyetértek teljesen az előadóval abban, hogy ahhoz, hogy a cégek teljesen szabadon tudjanak működni a belső piacon, egységesebb, egyszerűbb, könnyen végrehajtható szabályokra lenne szükség. A javaslatnak arra kell irányulnia, hogy a határokon átnyúló mobilitást ösztönözze, és a cégek tulajdonosait pedig arányosan felelőssé kell tenni. A részvételhez persze tudnunk kell azt, hogy nem csak a tagállamoknak van egy ilyen programja, és nem csak egyes tagállamoknak, hanem a, a foglalkoztatotti részvétel a határokon átnyúló fúziók esetén különösen aktuális kérdésé válik, és nem szabad további túlzott terheket és restriktív szabályokat alkotni, amelyek a cégeket gúzsba kötik. További egyszerűsítésre van szükség, a párhuzamoságok elkerülésére. Gondolom jó lesz az együttműködés az előadóval és árnyék előadóval. Várom ezt. Most akkor az SSD frakció ö, nevében egy ilyen úr kap szót. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak, McIntyre asszonynak az elmondottakat, és én is úgy gondolom, hogy jó lesz az együttműködésünk, ehhez a szöveg jó kiinduló alap. A bizottsági javaslat a határokon átnyúló mobilitásra vonatkozóan szerintem még túlzottan általános, túl sok kreatív tagállami jogalkotásra ad lehetőséget, kiskaput. A mobilitás a vállalkozásoknak ne a munkavállalók hátán valósuljon meg. Óriási baj van a foglalkoztatotti részvétel területén. Német vonatkozásban mintegy 50 cégünk van, amelynek több mint 100 ezer alkalmazottja van, és az európai AG szabályait kihasználva a, a paritásos szabályokat megkerülik, tehát ennyi munkavállaló nem vesz részt így a döntésekben, különösen a fúziós döntésekben, vagy a, a, a cég székhely kihelyezésében. Tehát ezekben a témákban a munkavállalók ö, ö, együttdöntés jogát meg kell őrizni, különösen a 86-os cikk, amely az eredet irányelvről szól, szorul javításra. Noha az Európai Bizottság azt állítja, hogy kiegyensúlyozott szöveget alkotott, szerintem ebben még vannak egyoldalú szövegek, amelyek a munkavállaló kárára mennek. Az úgynevezett be fogyasztása a, a együttdöntési eljárásnak például ugyanilyen kérdéses. A határokon átnyúló cég átalakulások ráadásul ugye nemzeti szabályok alá is tartoznak, és nem mindent tudunk európai szintről szabályozni bár jó lenne, hogyha a munkavállalók védelmét meg tudnánk valósítani. Olyan szabályra van tehát szükség, amely a három éves védelmen túlmenő védelmet biztosít. Ezzel kapcsolatban a Júri Bizottságban az előadó Régner kollégával tíz, tíz évet javasolt, ezzel én is egyetértek, és a küszöbérték, hogy mely munkavállalói létszámnál legyen ez érvényes, szerintem ugyancsak változtatásra szorul. Javítani kell tehát a szöveget, és szerintem a bizottságnak az a szerepe, hogy a munkavállalókat védje, és a jelenlegi kereteket teljes körülön felhasználja, és ha lehet, tovább tágítsa a munkavállalók további védelme irányába. Hosszú távon pedig az, az szerintem a követelmény, hogy legyen egy keret irányelv, amely legalábbis egy közös ernyű szabályt alkot a tagállamok számára, de itt még nem tartunk. Ez lenne a végső megoldás a teljes egyszerűsítés irányába, hogy ne lehessen visszaélni a munkavállalói együttdöntési jog korlátozását ne lehessen alkalmazni. Thank you. Um... Köszönöm. Az Aldétól nem látok itt senkit. Ue, Zöldek, FDD, ENF-től e sincs senki. Jungéris asszony szeretne hozzászólni? Nem? Bizottság esetleg parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony, üdvözlök mindenkit. Megengedik néhány szót mondanék. Tulajdonképpen azzal szerettem volna kezdeni, és ezt tulajdonképpen minden előttem szóló is megemlítette, hogy valóban az, a, az volt a célunk, amikor előterjesztettük ezt a jogalkotási javaslatot, hogy hát két célunk volt. Egyrészt a vállalatok kezébe akartunk olyan eszközöket adni, hogy határon átnyúló szerkezet átalakítást is le tudjanak bonyolítani, másrészt pedig meg akartuk védeni azokat, akiknek erre szüksége van. Nyilvánvaló az önök szakbizottságában elsősorban a munkavállalókkal foglalkoznak. Átfogó konzultációkat folytattunk, készült hatásvizsgálat, és szerintünk egy kiegyensúlyozott javaslattal álltunk elő, amely összeegyezteti ezt a két célkitűzést. Ha megengedik, most csak egészen röviden említeném meg, hogy a munkavállalói részvételről, konzultációról, tájékoztatásról mit tartalmaz a javaslat, hiszen önöket ez érdekli a legjobban. Nem találtuk fel a spanyol viaszt, tulajdonképpen a javaslatunk már most is létezik az EU-s joganyagban, ezek az elemek már léteznek, az határon átnyúló fúziókra vonatkozó jogszabályban és a konzultációk során azért kiderült, hogy vannak joghézagok, visszaélésre okot adó hiányosságok a jelenlegi jogszabályokban, ahogyan ezt az SND képviselője is elmondta. Megpróbált ezeket a visszaéléseket mm, olyan módon megszüntetni, hogy kicsit messzebb megyünk, mint a korábbi jogszabály. A nemzet eh, küszöbök, eh, ami fölött ugye eh, a munkavállalói részvételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Nos, ezeket megváltoztattuk, és erősítettük a tárgyalási elemet a jelenlegi érvényes jogszabályhoz képest. Ami a három évet illeti, a három év alatt a vállalatok ez alatt a három, három év alatt nem kerülhetik ki a munkavállalói részétele kapcsolatos elfogadott intézkedéseket. A, a fúziós irányelven is ez így szerepel ugyan, de három év után természetesen nem tűnik el az együtt döntés, a munkavállalói részvétel, hanem tulajdonképpen ez a közösen elfogadott megoldás megmarad. Itt csak arról van szó, hogy a három éves időszak leblokkol minden bármilyen követő műveletet. A a munkavállalók tájékoztatására és velük való konzultációra vonatkozó jelenleg érvényes jogszabályt nem módosítja ez az új javaslat. És ezzel úgy gondoljuk, hogy egy olyan csomagot állítottunk össze, amely megfelelő súlyt ad a munkavállalói részvételnek, különösen a javaslat határon átnyúló fúziók és szétválások részében, mert ez egy nagyon érzékeny kérdés a munkavállalók számára. Be is fejezem, köszönöm a bizottságnak, hogy ilyen, a szakbizottságnak, hogy ilyen gyorsan reagáltak. Nagyon jó lenne, hogyha sikerülne előrelépni úgy, hogy ezek a szabályok tényleg helyben is mindenütt elérjék a kívánt pozitív hatást. Köszönöm szépen, most pedig a jelentéstevőt kérdezem, hogy szeretne még valamit mondani. Csak egészen röviden. Köszönöm Sógor Csabának a nagyon kooperatív hozzáállást. Tovább fogok dolgozni önökkel. Egyetértek Sogor úrral, hogy nem kell új szabályokat alkotni, amikor ezekre nincs szükség. Az egyszerűsítés nagyon fontos. Figyelembe fogom venni, amit elmondott a három évvel kapcsolatban, és az is nagyon érdekes volt, amit erről a bizottságtól hallottunk. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ez egy irányelv, azaz minimum standardeket tartalmaz. Minden tagállam messzebb mehet, túl léphet ezen. Vannak olyan országok, ahol plusz még pontosításokat fognak az átültetéskor alkalmazni. Tehát ez semmiképpen nem a rendeletről van szó, még egyszer megismétlem, hanem irányelvről, és az a lényeg, hogy egész Európában ez mindenütt működjön a munkavállalók érdekében. Köszönöm szépen, és most tartunk 10 perc szünetet, 10 perc múlva folytatjuk.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

Good afternoon, colleagues. Kedves kollégák, folytassuk a munkát szavazással. De először vitassuk meg az eurozóna foglalkoztatási politikai áról szóló szöveget. Hetman úr lenne az előadó, de Kotowska asszony helyettesíti ma. Ma a módosítókat kell megvizsgálnunk. Tessék, Kutaszka asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ki szeretném menteni kollégámat. Egyszerűen nem ért ide időben, és megkért, hogy mondjam el, amit írt, lengyelül fogom felolvasni, amit rám hagyott. Kérem, vegyék fel a fejhallgatóikat. Emlékeztetni szeretném önöket, hogy bizottságunk idén először lett illetékes bizottság ebben a témában. A foglalkoztatási és szociálpolitika az eurozónán belül, tehát a téma. Kétségtelen, hogy a foglalkoztatási politika és a szociális kérdések nagyon szorosan kapcsolódnak a gazdaságpolitikához a növekedéshez, a fejlődéshez. Nos, miről szól a jelentés? 159 módosítót kaptam, ezek közül nagyon sokat hasznosnak értékeltem, de nem minden témát lehet ebbe a szövegbe belepréselni, és emiatt kénytelen vagyok bizonyos módosítókról lemondani. miről is van szó a módosítókban. Lehet őket kategorizálni, például egyesek a tagállamok közötti óriási különbségekkel kapcsolatosak. Egy biztos, hogy a szegénység elleni harc közös nevezője nagyon sok módosítónak, a kirekesztés elleni aktív fellépés ugyancsak, és hangsúlyozni szeretném, mennyire fontosnak tartom, hogy egyensúlyba kerüljön a magánélet és a munkahelyi kötelességek köre. Meg kell könnyíteni a munkát azoknak, akik hosszú ideig munkanélküliek voltak, és az egyes eurozónán belüli országok közötti különbségekre is figyelemmel kell lenni. Vannak ilyen különbségek, ezeket szóvá kell tenni. Másfelől pedig látnunk kell azt is, hogy sok minden javult. A pozitív trendeket is le kell szögezni, és hogy hogy sikerült őket elérni, ezt pedig tanulságként alkalmazni. A frakciók persze nagyon sok mindenben különböző véleményt képviselnek, ezeket nem lesz könnyű egy nevezőre. Köszönöm szépen, most az árnyék előadóknak adok szót. Először a szocialista demokrata képviselőnek, López kolléga. Köszönöm szépen, elnök asszony. Második alkalommal beszélünk erről a témáról itt a szakbizottságban. Most már a módosító indítványokon dolgozunk. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy nekünk nagyon fontos, hogy ki kell használni az előttünk álló évet azért, hogy a mandátum során megtárgyalt témákat véglegesítsük. Különösen az a képesség, amivel rendelkezik az Európai Unió, az Európai Bizottság, úgy, hogy a szociális európai pillért támogató költségvetési döntéseket hozzon. Továbbá hangsúlyozni kívánjuk azt is, hogy harcolni kell a nemek közötti szakadék ellen, harcolni kell az egyenlőtlenség ellen, ami destabilizálja a gazdaságot és az intézményeinket is. Mindezt az európai szemeszterről készül jelentésbe is belefoglaljuk. Ehhez szeretném hozzátenni még, hogy most az elmúlt három éven belül ez az első alkalom, amikor már aggályos elemeket látunk a gazdasági ciklus tekintetében. Azon fő, főleg külső tényezők, amelyek lehetővé tették az elmúlt három évben a növekedést, lassul, Kezdjük a kőolajárakkal. Az Európai Központi Bank expanzív politikájával, az alacsony kamatpolitikával. Néhány adat azt mondja, hogy lassul a növekedési lehetőség, amit az elmúlt három évben látunk. Ilyen körülmények között különösen fontos, hogy a szociális dimenzióra tegyük a hangsúlyt munkakörülmények, szociálpolitika európai szinten. Gracias. Uh, for the ECR group, Mrs. McIntyre, please. Az ECR frakció nevében McIntyre asszony. Köszönöm, elnök asszony. Úrik és Piscis az árnyék előadó, őt helyettesítem, ki kell mentenem. Köszönöm az előadónak az elvégzett munkát és a kompromisszum tervezetet, amelyeket persze, amelyet majd holnap délelőtt egyeztetünk az árnyék előadók ülésén. Az ECR frakció támogatja alapvetően a javaslatokat, és a kompromisszumok többségében is benne vagyunk, a preambulum bekezdések kapcsán is. Ugyanakkor fenntartásaink vannak egyes bekezdésekkel kapcsolatban a 10-es és a 12-es kompromisszumokban. Nem mennék most részletekbe, de egy konkrét problémánk az, hogy van egy rugalmassági záradék a 12. kompromisszumban. Ahhoz, hogy ezt eh, életbe lehessen léptetni, szerintünk sokkal több feltételnek telje, kell teljesülnie, és egy olyan javaslat sem született, amely ezeket a feltételeket fogalmazná meg. Például, hogy komoly reformokra van szükség, hosszú távú, pozitív költségvetési hatással kell rendelkezniük, és ezeket teljes körűen végre kell hajtani. Az ECR-nek bizonyos nyelvi problémái is vannak. A 17-19-20-as bekezdésekkel kapcsolatban nem jók a megfogalmazások, de még azt reméljük, hogy a holnap egyeztetésen meg tudunk állapodni, és ha ez így van, akkor támogatjuk a jelentést, a kompromisszumokat, és meg lesz a közös nevező ahhoz, hogy a végleges jelentés is átmenjen majd. Köszönöm szépen! Aldétől nem látok senkit, akkor a zöldek kapnak szót. Lambert asszony. Köszönöm. Igen, elég sok módosítót én követtem el, amelyről az előbb beszélt az előadó. A kompromisszumok azonban szerintem jó alapokon állnak, és mi is tartjuk magunkat hozzájuk. az általános gazdasági feltételeken túlmenően ugye arról is beszélni kell, hogy hogy lehet a pénzt jobban felhasználni és minőséget csinálni belőle. És hogyan lehet a, a, a különbségeket csökkenteni, a társadalmi, anyagi, szociális különbségeket. Éppen ezért mi itt most egy témára koncentráltunk módosítóinkkal, arra ugyanis, hogy az idős munkavállalók helyzete javuljon. Még mindig nagyon sok idős ember hagyja el a munkaerőpiacot még nyugdíjazás előtt, és ez diszkriminatív, diszkriminációs hatásokkal jár. Alacsonyabb lesz a nyugdíja, jelentősen alacsonyabb, és ez csak növeli az úgynevezett gender gapet, a, a nemek közötti és életkorral kapcsolatos szakadékot. Van egy módosítónk a közszolgálatok hozzáférhetőségére vonatkozóan. Az aktív munkavállalói részvételre kapcsolatban is van néhány mondani valunk amit a kormányok megfontolhatnának, és az gazdasági szociális politikák koherenciáját próbáljuk hangsúlyozni, ahogy a szociális jogokról kap, szólván már ezt elmondtuk. Az egész folyamatnak, a szociális partnereknek való együttműködését a civil társadalommal ö, okosabban kell szabályozni. De úgy látom, hogy módosítóink befogadásra találtak, és elégedettek vagyunk alapvetően a kompromisszumokkal. Thank you very much. Köszönöm szépen, Jean. Most így lezártuk az árnyék eladók körét. Kérdezem, hogy más kolléga szeretne hozzászólni és beszélni erről a témáról. Ha nem, akkor az összefoglalára összefoglalóhoz megadom újra a szót az előadónak. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani a megjegyzésekért. Fontosak voltak az elhangzott megjegyzések. A jelentésben rendkívül fontos szerepet kapnak a szociális kérdések, a munkapiachoz való hozzáférés, az összes szociális csoport bevonása. Ezek a legfontosabb komponensek a szövegben. Szeretnék mindenkinek köszöntet mondani, hogy nyitottak, hogy készségesek. Úgy gondolom, hogy még néhány találkozóval nagyon jó végső szöveget tudunk összeállítani, nagyon jó kompromisszumos módosító indítványokkal. Köszönöm szépen! A mi szakbizottságunkban a szöveget Október 8-án vagy 9-én fogjuk elfogadni, plenárisan pedig a második októberi héten szavazunk erről. 5 óra 30-ra terveztük a szavazást, ezért megint 10 perces szünetet tartunk.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 Okay.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

afternoon again, colleagues. I suggest that we proceed with the vote. Javaslom, hogy folytassuk a délutáni szavazást. Az első az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele, Hollandia, név szavazás. Anyone? Mindenki szavazott? all voted yes. We can... Rendben, akkor most lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 34 szavazattal. A következő szavazás egy levél elfogadása amely közös rendelkezéseket állít fel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, a Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és több más alapra vonatkozóan. Néhány módosító indítványt is benyújtottak ehhez. Egyes módosító mellette. Ellene. Szerintem elutasítottuk. Tartózkodás elnézést, ezt nem kérdeztem. Akkor most újra. Még mellette. Ellene. Tartózkodik. Köszönöm szépen. Elutasítottuk. Második módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Ugyanaz a többség, elutasítottuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Négyes módosító mellette ellene ellenőrizzük. close the vote now. Most lezárjuk a szavazást. Úgy tűnik elutasítottuk. A módosított levélről szavazunk, mellette elektronikusan? Rendben, akkor elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Jelentés tervezett. A munkavállalók pénzügyi részvételének szerepe a munkahelyteremtésben és a munkanélküliek újbóli aktívá válásában. 17-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartozkodik. elfogadtuk. 18-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartozkodik. elfogadtuk. 19-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68-as módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 73-as mellette ellene tartózkodik elutasítottuk. 74-es mellette ellene tartózkodik. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Huszonegyes mellette 21-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 20-as kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 84-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 85-ös mellette ellene tartózkodik. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, ellenőrizzük. 85-ös, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 22-es kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90-es módosító mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük ezt is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 92-est visszavonták, 93-as mellette ellene tartózkodik. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük. Most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt is. Close the vote. Lezárom a szavazást. This is reject. Elutasítottuk. Excuse me. 97. 97-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 98-as mellette ellene tartózkodik. szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Kilencvennyolcas. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 102-es módosító mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Everybody voted. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 24-es kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 25-ös kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 109-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 110-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 111-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 12-es kompromisszus módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszumos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 8-as kompromisszus módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 27-es módosító mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 10-es kompromisszus módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. We are now closing the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 47, yeah? 49. 49-es. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 14-es kompromisszos módosító mellette. Ellene. Tartózkodik elfogadtuk. 15-ös kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os kompromisszos mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 59-es módosító mellette ellene tartózkodik. Nem egyértelmű ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A jelentés tervezetről módosított formában szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést. Most akkor a következő téma következik. Vélemény tervezett az európai jogsértést szóvá tevő emberek védelmére vonatkozóan. Két módosító lesz majd, de ezt majd a szavazás közben fogom említeni. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Még egyszer, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. tizennégyes mellette ellene tartózkodás, Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 85-ös módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 86-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Száz egyes mellette, részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 102-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es módosító, és egyben a 108-as is mellettük, ellenük, tartózkodás, elfogadtuk. 107-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15 es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ezt megismételjük mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek, jó legyen. 15-ös kompromisszumról géppel is szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 122-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás ellenőrzést igényel dolog. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 124-es mellette, ellene, tartózkodás, ez ellenőrzést igényel. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 125-ös mellette, ellene. Azt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk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 Van-e bárkinek ezzel az angol nyelvű szóbeli módosítóval kapcsolatban megérzése? Nincs, akkor szavazunk róla. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 128-as mellette, ellene, nem egyértelmű, mellette még egyszer, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, 10-es mondják, jó legyen, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 132-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 133-as két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, nem egyértelmű a tartózkodások óta, géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 134-es mellette, ellene, tartózkodás. Úgy érzem, hogy elfogadtuk, de ezt is inkább ellenőrizzük, nehogy tévedjek. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 135-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 136-os mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de jó, ellenőrizzük ezt is. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 137-es mellette, ellene, tartózkodás. Megint szoros a szabadás, ellenőriznünk kell. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 166-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 167-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 168-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 169-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 171-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 172-es mellette, ja nem, erről nem kell szavaznunk, 173-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 185-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 189-es mellette ellene tartózkodás úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ha kérnek ellenőrzést, akkor megtehetjük. Jó, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 190-es mellette ellene tartózkodás. Ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 24 szavazattal. 191-es mellette ellene tartózkodás elutasítva egyértelműen. 192-es mellette ellene tartózkodás, ezt is ellenőrizzük. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 193-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 194-es mellette ellene tartózkodás, ellenőrzést igényel a dolog. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 195 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 196 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 197-est visszavonták, 198 mellette, ellene, tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de azért inkább ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 199 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 200-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 201, itt van egy másik szóbeli módosító, ami helyettesíti, a, amiben a shell helyett a mély kerül, tehát nem azt, hogy a tagállamoknak be kell vezetni, hanem bevezethetik és később a szövegben megint csak shall establish reporting systems, hanem may establish. Van, aki ellenzi, ha nem, akkor szavazunk róla mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez volt a 201-es a szóbeli módosítóval. Ez volt a 201-es. 202-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 25 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 28 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 29 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 30-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es mellette, ellene, jó, ezt akkor ellenőrizzük, 31-est, elutasítottuk. 23 volt a nem szavazatok száma. 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 37-es mellette ellene tartózkodás mellette még egyszer ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 41 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 42-es részenként szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 44 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 48 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es mellette, ellene. Ezt azt hiszem ellenőriznünk kell. 50-esről megnyitom a szavazást. Lezártam, elutasítottuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 53-as részenkénti szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt elutasítottuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 55 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 57 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 58 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 59 mellette, ellene. Hát azt hiszem ugyanaz a többség, mint az előbb, de elektronikusan is nézzük meg. Lezártam a szavazást. Igen, elutasítottuk. 60-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ez ugyanez 61-es, mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 62-es mellette, ellene, Tartózkodás, ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elfogadtuk. Egy 63-as mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 64 mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellette. Ellene Tartózkodás úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de azért a biztonság kedvéért nézzük meg. Lezártam a szavazást, elutasítottuk. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk és elektronikusan szavazunk az egészről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És ezzel kollégák a mai ülést lezárom. Befejeztük mára. Köszönöm szépen.